Il Presidente! Az elnök. Eh, buon pomeriggio a tutti, la seduta è... Szeretettel üdvözlök mindenkit, folytatjuk ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, ha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, kifogás, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.